Bon, chers collègues. Kedves kollégák! No, az olaszok... No, legyenek szívesek. Jó, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy november 20-ra eltoltuk a technikai, a műszaki intézkedésekkel kapcsolatos ülésünket. Tehát emlékeztetni szeretnék. De mindelőtt, mindezek előtt egy kis gyakorlati tájékoztatás. Mindenkit szívesen meghívunk ma estére 18.30-kor a képviselők termébe egy koktélra, e, ez a term, e, halászati termékekkel kapcsolatos. E, az elnökünk fog itt elnökölni, és tehát akkor mindenki szeretettel meghívok 18.30-ra. Nos, akkor a tematikus, a B-tematikus főigazgatásokat megkérte, hogy foglalkozzon a tengeri halászattal és a részleges megélhessítési halászattal, halászattal. Itt négy intézménynek a képviselői vesznek részt. A CEFAS, az Egyesült Királyságból egy intézmény, a CEFAS, aztán a Technalia egy spanyol intézmény, és egy norvég intézmény, amely tengeri kutatással foglalkozik. E, ezt e-mailben, ezt a tanulmányt e-mailben elküldtük a kollégáknak, és most először e, a e, hobbihalászatnak a hatásairól beszélünk. Aztán lesz négy előadás és összefoglalás, mielőtt a vitát kezdjünk. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Kieran Heidert, a Cefasz képviselőjét, akinek 10 perce lesz a bevezető szavaihorra. Parancsoljon! Szeretettel üdvözlék mindenkit. Jól hallanak? Jó, úgy tűnik. Nagyon szépen köszönöm az elnöknek a bevezetőt, és köszönöm, hogy megjelentek. Örülök, hogy van alkalom arra, hogy beszélhetünk erről a jelentésről. Ez pedig a tengeri eh, hobbi halászatról beszél, és a részleges megélhetési halászatról. 11 tudós négy különböző intézményekből vett részt ebben a kutatásban. Nos, akkor először bevezetem, hogy miről lesz szó, és rövid bevezetőt tartok. Eh, le, tehát lesznek a cefásztól, az asztitól, eh, akik eh, az EUREK FISH képviseletében vannak, aztán a tengeri hobbi halászatról beszélnek, aztán a gazdaság és a társadalmi értékekről beszél a Prelező, aztán pedig a halálanyomakról beszélünk, és aztán a környezeti hatásokról. És Strelov kolléga is beszél erről, és aztán én egy kollégával a legfontosabb ajánlásokról, és hogy mik lehetnek a, következő lépések. Nos, a világ más részein a szabadidős hobbi horgászatot elismerik, és nagyon sokan foglalkoznak ezekkel, vagy szabadidős, vagy pedig sport keretekben, és nagyon sok pénzt költenek rá, és nagyon sok halat kifognak. A részben megélhetési cőli halászok, azok kevesebb jövedelmet biztosítanak a halak fogásának az eladásából, értékesítéséből. És nem áll eh, rendelkezésre elég információ, és ez eh, hatással van arra, hogy hogyan lehet a halállemányt eh, befolyásolni és fenntartani. És a kérdés az is, hogy hogyan lehet legtöbbet kihozni a szociális és gazdasági értékéből a halállománynak. Az Európai Parlamentnek a Halászati Bizottsága finanszírozott egy tanulmányt ezekkel a kérdésekben kell kapcsolatban. Ennek a célja az volt, hogy leírják a célfajokat hat európai tengeri területen, ez déli, északi, fekete-tengeri, balti-tengeri, földközi-tengeri területekre terjed ki. Ez mind benne van a jelentésben. Remélt, hittük, hogy sikerül a társadalmi értékét elemezni és számszerűsíteni a hobbi horgászatnak, vagy a részleges megélhetési horgászatnak, és megnézni, hogy ez milyen hatással van a halállományokra, tehát a kvótakorlátozásokra, a legkisebb kifogható halméretre, vagy a járulékos fogásokra, és a többi korlátozásokra, és összehasonlítani a kereskedelmi halászattal. Aztán megnéztük, hogy milyen célfajok vannak, védett fajok és a többi. Nos, a a Jurek Fish projekt célja az volt, hogy jellemezze és számszerűsítse a környezetvédelmi hatásokat és a társadalmi-gazdasági előnyöket. És ezt öt célon keresztül próbáltuk előni. Az először is, hogy elem, jellemezzük a hobbi horgászat és a részleges megélhetési harászatot, aztán megvizsgáljuk a társadalmi-gazdasági hatást, aztán a környezetvédelmi hatást, és hogy milyen hatással van mindez a halálomány irányra, és aztán javaslatokat megfogalmazni a jövőre. Mint már eh, említettük, eh, négy intézményből 11 különböző eh, tudomány vett részt, tudós vett részt ezekben a tanulmányokban, E, ugyanis szükség volt egy multidisziplinális e, csapatra, tehát biológusokra, e, gazdag, közgazdászokra, stb. Tehát akik a modellezést, a gazdasági szempontokat is figyelembe tudják venni. És azért, hogy az emberek megértsék, hogy milyen rendszerben is dolgozunk. Én vezettem ezt a tanulmányt, én a halászati felméréseket végeztem, és Harris Rayleighvel, a hobbihorgászattal foglalkoztunk, eh, eh, Mugerza, Estanis Morgézával eh, a, együtt az eredeti összehangoló csoportokkal is foglalkoztunk. Aztán Raúl Prolezzo eh, a gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Sok más eh, kolléga is eh, támogatott bennünket, mint Kieran Heider, Simon Weltersbach, stb. Tehát nagyon széles körű csapatot sikerült összeállítanunk. Nos, nem akarom szaporítani a szavakat tovább, és az első előadó, aki e, beszélni fog, Estanis Mugerza, aki e, a e, hobbi és a részleges a horgászatról fog beszélni. Mugerza úr, üdvözlöm, és kérem tartsa meg előadását. Okay. Okay, good morning everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Esztenis Mugelzenek hívnak, az ASZTI ö, intézettől érkeztem, és a sporthorgászatról, illetve a részben megélhetési horgászatról fogok beszélni. Ez a 2.1.3-as részleg a jelentésnek. Tehát a tengeri sporthorgászatról fogok beszélni, annak definíciójáról, jellemvonásairól, az adatgyűjtési lehetőségekről, valamint az engedélyezésről és szabályozásról. Ezután a részben megélhetési célú halászat lesz a témám, ugyanígy a definíció, a jellemvonások, és végül pedig ajánlásokat szeretnék figyelmükbe ajánlani. Nézzük akkor a fogalmi meghatározásokat. Nagyon sok definíciót találunk a jogszabályokban. Vannak tudományos szempontok, jogi szempontok, ami a tudományos definíciót illeti, az FAO-ra utalnék, az issz e re Itt a tevékenység hátterében meghúzódó okokat vizsgálják, illetve az eszközöket, valamint a fogyasztásra vonatkozó jellemvonásokat. Ha pedig a jogszabályokat nézzük, akkor ez a tengeri halászati tevékenység minden nem kereskedelmi jellegű tevékenységet magába foglal, gyakran kizárja a kifogott halak értékesítését, illetve bizonyos eszköz korlátozásokkal is számolni kell. Azt gondoljuk, hogy az ISIS által használt fogalmi meghatározás a legmegfelelőbb, ez pedig a következőt mondja ki. Az akvatikum erőforrások kifogása ö, szabadidős tevékenységként, illetve emberi fogyasztásra, különböző eszközökkel, hálókkal, pecabotokkal, és így tovább. Ezt a definíciót használtuk tehát a tanulmány során. Hogyha megnézzük a jellemvonásokat, nos, azt mondhatjuk, hogy különböző, divers meghatározások vannak, különböző platformokat alkalmaznak, vannak olyanok, akik a partról pecáznak, horgáznak, aztán vannak olyanok, akik kisebb hajókat használnak, és vannak olyanok, akik magánhajóval horgásznak. Ugyanez vonatkozik a felszerelésre, a kézzelgyűjtés nagyon elterjedt, vannak rákcsapdák, különböző csapdák, pecabotok, és így tovább, tehát nagyon sokféle eszközt látunk. Hogyha pedig megnézzük, hogy milyen halfajokat fognak ki, itt is különböző halfajtákat látunk, ahogy a képek is mutatják. Nagyon sok üledékben megtalálható, illetve tengerfenékre süllyedt fajokat is kifognak. Tengeri sügér, is ide tartozik, illetve a kisebb nyíltvízi halászat. Ezen kívül hogyha belegondolunk, akkor nagyon sok olyan faj van, ami, amelyet kifognak ebből, eb, ezek közül sok partmenti, Oh, uh, Hogyha megnézzük a számokat, akkor a következőt látjuk. A becsléseink szerint körülbelül 9 millió halász dolgozik Európában, természetesen itt a számok eltérőek a különböző országokban, 1,25 millió halász van Norvégiában, tehát ez az egyik legfontosabb, itt a részvétel 1,6%-os, de ahogy elmondtam, itt is nagyon nagy különbségek mutatkoznak az országok között. Norvégia vezető szerepet tölt be 23%-os részvételi arányal. Itt a térképen az országra való lebontást találják. Vannak olyan országok, Spanyolország, Franciaország többek között, ahol különböző számadatok állnak rendelkezésre az Atlanti óceán, illetve a földközi tenger térségében és aztán van turista jellegű halászat is. Ugyanezt a tanulmányt végeztük el a turizmussal kapcsolatos halászat esetében. Ezeknek a részleteit megtalálják a jelentésben. Írországban, Norvégiában végeztünk kutatásokat, tanulmányokat. Egyértelmű, hogy nagyobb mértékű információra van szükség a sporthalászat, illetve a turizmus halászat területén. Nagyon fontos gazdasági hatása van ennek a szabadidős tevékenységnek. Az egyik legfontosabb gondolat a sporthorgászat szempontjából az, hogy hogyan gyűjtjük be az adatokat. Az Európai Uniós tagállamok esetében van egy Európai Uniós adatgyűjtési keret, amely 2002-ben indult útjára, és jelenleg pedig egy több éves program keretében dolgozunk, ez 2016-ban indult. Ezen rendelet alapján a sporthorgászatra vonatkozóan különböző adatokat kell benyújtani, egyrészt a fogásra vonatkozó becsléseket, de ez csak a kisebb halfajok esetében kötelező, gondolok itt az angolnára, a lazacra, a tonhalra, a tengeri sügére, és így tovább. A regionális eltérések is vannak. Az új rendelet lehetővé tesz bizonyos mértékű rugalmasságot. Ez azt jelenti, hogy bizonyos halfajok esetében nyomon követésre van szükség, kötelező érvényel. Még van valami, ami nagyon fontos a jelenlegi jogszabályban. Az előző rendeletben nagyon sok olyan tagállam volt, amely semmilyen kutatást vagy felmérést nem végzett a sporthorgászatra vonatkozóan. Az új jogszabály értelmében azonban nagyon sok kísérleti projekt van, különösen a földközi tenger térségében, illetve a fekete tenger térségében is. Ezt nagyon is pozitívnak tartjuk, hiszen 2017 és 2019 között folynak majd ezek a tanulmányok, és nagyon reméljük, hogy 2019-re többet tudunk majd erről a halászati formáról, legalábbis az Európai Unió szintjén. 2009-ben egy ellenőrzési rendeletet fogadtak el, ahol bizonyos veszélyeztetett fajok fölállítására vonatkozó szabályokat figyelembe kellett venni, illetve az ilyen fajok kifogását nyomon követték. Ami pedig az engedélyezés és a szabályozás kérdését illeti, egyértelmű, hogy itt nem következetes a, ennek a végrehajtása. Itt látható a táblázatban a különböző országokra történő lebontás. Ha megnézzük az engedélyeket, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok országban nem kötelező az ellenőrzés, vannak olyan országok, ahol igen, aztán vannak olyan országok, ahol csak bizonyos platformokra vonatkozik a kötelezettség. Aztán vannak olyan országok, amelyek csak bizonyos fajokat kell, hogy jelentsenek, vannak olyanok, ahol pedig az eszközökre vonatkozó korlátozások vannak érvényben, de itt is nagy eltéréseket tapasztalunk. Van olyan ország, ahol csak pecabotot engedélyeznek, és vannak olyan országok, ahol nagyon sokféle eszköz alkalmazására lehetőség van. Nézzük, ami a megélhetési halászatot illeti, nézzük először a definíciót. Elég bonyolult és nehéz definiálni ezt az halászati formát. A probléma a megélhetési szóval van. Hogyha megnézzük a szakirodalmat, akkor inkább ez az a, konkrétan a megélhetésre és nem a profitra vonatkozik. Észak-Amerikában, Dél-Afrikában valóban megélhetési vagy félig megélhetési halászatról beszélünk. Vannak definíciók, de sajnos ezek nem egyértelműek, és nincs egyértelmű szabályozás sem. Fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket az adatokat is begyűjtsük. Horvátország esettanulmányát használtuk azért, mert a nemzeti szabályozásban meghatározták ezt a halászati formát, kereskedelmi, illetve szabadidős, valamint megélhetés és sporthorgászat kategóriáit állították föl. Bizonyos esetekben el lehetett adni a kifogott halat, illetve bizonyos esetben nem. Érdemes megnézni, hogy 2009 és 2010 között, 10 között hány hajót regisztráltak, nos 12 ezerre rúg ezeknek a száma. Ez pedig konfliktushoz vezet a kisüzemi halászat, illetve a kereskedelmi jellegű halászat között. Nagyon sok konfliktus merült föl azért, mert nem ellenőrizték a tevékenységet, néha a kifogott halat eladták, holott nem lett volna szabad. Két éves átmeneti időszak következett Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása után. Nézzük a kifogott hal- halállományt. Itt sincsen definíció, azonban megpróbáltuk megvizsgálni a kollégák által elvégzett tanulmányokat. Nem szeretnék itt a számokra kitérni. Célunk a definíció. Különböző kritériumokat alkalmaztak a különböző országok, ezért nem összehasonlíthatóak az eredmények. Egyértelmű azonban, hogyha megélhetési halászatot folytatnak, az viszonylag kismértékű. Megpróbáltam itt a hajók hossza alapján felállítani egy táblázatot, látható 0-tól 6 méterig, 6, 10, 10, 12 és így tovább. Ahogy elmondtam, nagyon sok országban 10 alatt van az ilyen jellegű hajók száma. Bizonyos országokban, Görögország, Portugália, Horvátország esetében a hajók száma jelentős, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy ennek a halászati tevékenységnek gazdaság és társadalmi következményei is vannak. Ami a kisüzemi halászatot illeti, hasonló jelenvonásokkal rendelkezik, mint a sporthorgászat. Sajnos az adatok nem mindig kielégítőek, úgyhogy nagy kihívás az, hogy az erre vonatkozó erre vonatkozóan megfelelő információt nyújtsunk. És végül az utolsó dián az ajánlásaim láthatók. Nagyon fontos tevékenységről beszélünk, egy külön ágazatról, amelyet el kell ismerni a kereskedelmi halászat mellett megfelelő adatgyűjtésre van szükség, illetve fajonkénti tanulmányokat kell végezni. Az engedélyezés segítene a tanulmányok kialakításában, illetve a megélhetési horgászat esetében is megfelelő szabályozásra van szükség. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most azt szeretném kérni Prolézó úrtól, hogy jöjjön ide és beszéljen arról a témáról, ami a gazdasági szempontokat illeti. Ön egyébként társelnök, mondjuk úgy, hogy ön társelnöke a halászati szakbizottságnak, és nagyon örülök annak, hogy itt van. De egyébként semmi probléma viccet félretéve. Preletzo urat szeretném felkérni, hogy jöjjön ide, de nagyon örülök mindenféle külön szervezésnek. Semmi probléma. Tessék, öni a szó. Preletzo úr. Tíz percet adunk önnek éppen úgy, mint a kollégájának. Raúl Prelezó vagyok, jó napot kívánok! Meg fogom most, be fogom mutatni a gazdasági szempontokat, a gazdasági hatást a hobbi horgászat tekintetében az európai halászati régiók kapcsán. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni nem is akarok túl sok adatot felsorolni, de minden esetre az fontos látni, hogy a célom az, hogy megvizsgáljuk együtt azt, hogy mi, milyen adatokat találtunk, milyen eredményeket találtunk, és ezeket mivel magyarázzuk, tagállamokra lebontva, és végül néhány ajánlást és végkövetkeztetést fogok levonni. Alapvetően azt szeretnénk ugye látni, hogy a hobbi horgászatnak milyen gazdasági hatása van az Európai Unió szintjén, a különböző régiók szintjén, tagállamonként, vagy akár országokra lebontva ennek érdekében egy olyan módszertant alkalmaztunk, nagyon konkrét módszertant, ami az input-output nevet viseli. Ezen a modellezésen keresztül vizsgáltuk meg, hogy hogyan függenek egymástól a különböző európai gazdasági szektorok és a tengeri horgászatra költött összegek hogyan oszlanak meg milyen költségekről is beszélünk. Ugye hajókról, üzemanyagról, vagy akár arról az ételről is, amit a hajókon fogyasztanak el a horgászok, nem beszélve a különböző horgászfelszerelésekről. No. Falta una. Okay. Eh, la metodología lo que hace... A módszertan alapján megpróbáltunk három típusú multiplikátort meghatározni, a direkt multiplikátorokat, vagy közvetlen multiplikátorokat, vagyis ezen keresztül a kereslet ösztönzésre gyakorolt hatást vizsgáltuk, a második az indirekt vagy közvetett multiplikátor, amely gyakorlatilag azt vizsgálja, hogy hogyan lehet lefedni a keresletet, és végül pedig a harmadik multiplikátor egy indukált multiplikátor hatás, ez pedig gyakorlatilag azt vizsgálja, hogy hogyan alakul a fogyasztás összszinten. A három multiplikátor hatás együtt adja meg a kereslet növekedési szintet, és ezen keresztül tudjuk a teljes hatást vizsgálni. A teljes hatás esetében három indikátorról beszélünk, ugye alapvetően persze lehet más indikátorokat is megvizsgálni, de a legfontosabb az az, hogy mindez hogyan viszonyul a GDP növekedéshez, illetve a munkahelyteremtéshez. A teljes hatást úgy tudjuk vizsgálni, hogy a keresletet és a kínálatot is figyelembe vesszük, ezt egyébként euró milliókban lehet számolni. A GDP-hez való hozzájárulás szintjén megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy milyen béreket fizetnek ki ezen a területen, milyen költségek vannak, és milyen hozzájárulásokat tapasztalhatunk a hobbi horgászat kapcsán a, mind a tőke felhalmozás szintjén, mind pedig a bérezés szintjén, és végül pedig megvizsgáljuk az amortizációs szinteket is. És aztán nézzük a munkahelyteremtést, illetve foglalkoztatási szinteket. Itt éves mérőszámokat alkalmazunk, megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy mi lenne akkor, hogyha valaki ezt a tevékenységet egész évben gyakorlatilag napi 8 órában végezni, akkor ennek milyen hatása lenne gazdasági szempontból. Adatokra támaszkodva vizsgálódunk mindig, a költségekből indulunk ki, nem csak abszolút értékeket számolunk, hanem a költségek megosztását is a különböző gazdasági területeken, szektorokban. Ez egy nagyon fontos alap, amiből ki kell indulnunk. Az input-output alapján és figyelembe véve az adott állam gazdasági helyzetét. Ezen keresztül kapjuk meg a teljes hatást, amely ezen a térképen is nagyon jól látszik. Ez a térkép egy sémát tartalmaz, amely azt mutatja be, hogy milyen a teljes gazdasági hatása és a foglalkoztatásra gyakorolt hatása az adott tevékenységnek. Például a kék tonhal és más fajok tekintetében is megvizsgáltuk ezt. Tulajdonképpen a kék tonhal volt az, amely a legnagyobb foglalkoztatás, foglalkoztatottsági növekedést tudta biztosítani. Most az, hogy mindez hogyan oszlik meg regionális szinten. Megvizsgáltuk a helyzetet, és ebből az látszik, hogy az északi tengeren nagyon fontos hozzájárulások történnek, mind a termelés szintjén, mind pedig a GDP arányos módon, illetve a munkahelyteremtés szintjén is. A többi tengerparti régióban hasonló egyébként a helyzet, 14% körüli, de a Fekete-tengernél ez nincs így, ott ugyanis nagyon-nagyon alacsony, kétszázalékos termelékenységről beszélhetünk. Fontos azt is látni ezek alapján, hogy az, hogy a regionális tengereknél mindez hogyan mutatkozik meg, és hogy alapvetően az eredményeket befolyásolja az adott tenger állapota is. Itt a következő diagram azt mutatja, hogy milyen végső következtetéseket, eredményeket tudtunk a tanulmány során levonni. Alapvetően teljes termelés szintjén Európában, vagy teljes gazdasági hatás szempontjából több mint 100 ezer eurós nagyságrendről beszélünk, és ehhez hozzájárul a munkahelyteremtési szint is, kb. ezer munkahelyet jelent ez a szektor az Európai Unióban összesen. Tehát ezek a legfontosabb adatok, amelyek kiderültek a vizsgálódásaink során. Hogyan lehet ezeket az eredményeket értékelni? Például megvizsgálhatjuk azt, hogy milyen módon járul hozzá a tengeri hobbi horgászat a GDP-hez. 46%-a a közvetlen kiadásoknak hozzájárul a GDP adat növekedéséhez. Persze nagyon nagy különbségek mutatkoznak különböző országok között. Írországban ez mínusz 33%-ot tesz ki, míg Németországban plusz 55%-ot egy másik módon is értékelhetjük ezeket az eredményeket, hogy mennyit kell kiadnunk egy-egy munkahely teremtéséhez, mennyibe kerül egy-egy munkahely megteremtése. Európában nagyjából 49 ezer euróról beszélünk egy munkahelyre levetítve, de óriásiak a különbségek megint csak. Észtországban 19 ezer ez a szám, míg Dániában 63 ezer. Tehát Észtországban a legalacsonyabb ez a szint, és Dániában kerül a legtöbb egy-egy munkahely létrehozása. A becslésekhez képest, illetve hogy ezekkel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy megpróbáltuk a lehető legközelebbi, legéletszerűbb becsléseket alkalmazni, de azért el kell ismernünk azt is, hogy lehetnek hibaszázalékok, főként a Fekete-tengerrel kapcsolatban, mert egész egyszerűen onnan hiányoznak az adatok. Viszont a probléma az is lehet, hogy a természeti környezetet sem tudjuk mindig megfelelőképpen felmérni, és sokszor nem tudunk különbséget tenni időben sem, vagyis arra gondolok, hogy egy adott évben mért adatok mennyire reprezentatívak más évekre nézve. Azok a hobbi horgászok, akik egy, az egyik évben hobbi horgászattal foglalkoznak, nem biztos, hogy a következő évben is ezt teszik, tehát itt óriási fluktuációról beszélhetünk. Ugye itt elmondtuk, hogy hány munkahely teremtéséről van szó, és elmondtuk azt is, hogy mindez mit jelent. Az Európai Unió özgazdaságában 0,07 százalékot tesz ki a hobbihorgászat, ami a költségeket illeti, a költségek gyakorlatilag megegyeznek a 2012-es londoni olimpia szervezési költségeivel, más hobbi ágazatokhoz képest, például a golfal lehet összehasonlítani, és ami a munkahely teremtést illeti, ott nagyjából az Európai Bizottságban dolgozó emberek számának négyszereséről beszélhetünk és végül az ajánlásokkal fejezném be. Nagyon fontos tehát az adatgyűjtés, és ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy továbbra is vannak olyan országok, ahol egyáltalán semmilyen adatot nem tudtunk begyűjteni. Fontos lenne ezt is megtenni, mert így lehet reprezentatívá tenni ezeket a tanulmányokat. a gazdasági hatás növekedését nagyon fontos mérni, de azért a hobbi horgászatnak másfajta hatásai is vannak, például az emberi egészségre nézve, mert ez egy relax tevékenység, az emberek kikapcsolódnak és szeretnek horgászni. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Merci, Monsieur Prelezzo. Köszönjük szépen. Most akkor a következő előadó kap szót. Elnézést kérek, hogy én itt most beerőszakoskodtam. Most én megpróbálok a tengeri hobbi horgászatnak a hatásáról beszélni a hal állományról. E, e, nagy támogatást kaptam a csapatomtól. Most én a jelentőségről beszélek, a tengeri e, hobbihorgászatnak, aztán arról, hogy hogyan vizsgáljuk meg, a, becsüljük meg a hatását ezeknek a hatásoknak, aztán, hogy milyen hatás és, és a kifogások kérdésével foglalkozunk, tehát az eltávolításról, és aztán az, azokról a határ, halakról, amelyek mind a hobbi horgászattal, mind a kereskedelmi horgászattal kapcsolatos fogásokról szól. Aztán az eredményeknek az értelmezéséről beszélünk, és utána ajánlásokat teszek. Nos, a tengeri hobbi horgászatnak a jelentőségét életen tudjuk, hogy lehetőség van arra, hogy jelentős halfajok eltűnéséről beszéljünk. Tehát, hogyha több tonnáról beszélünk, akkor nagyon nagy számok jönnek ki, több tonna kifogásáról beszélünk. És ezen kívül még van az, hogy a kifogások után elpusztulnak a halak. Aztán a halálomanyákban, Európában már gyakla, gyakran láttuk, hogy például bizonyos tengeri halakban akár 27%-a eltűnik a halálománynak. Ugyanakkor nagyon gyakran ez itt a tengeri sügérrel volt kapcsolatos, hiányoznak az adatok, vagy az ismeretek, és ezért nem tudunk fenntarthatóan cselekedni, mivel nem tudunk mindent figyelembe veszi, venni. Ugyanakkor vannak olyan ö, fajok, mint például a tengeri sügér és mások, a, amelyekkel kapcsolatban el kell gondolkodni arról, hogy a különböző ágazatok között hogy lehet ezeket az állományokat elosztani. Nos, akkor nézzük a hatásnak a megbecslését, hogyan tegyük. Összegyűjtjük az aladatokat minden ö, hal a fajtával kapcsolatban. Ezek az adatgyűjtés kötelező, és akkor ezt két állományban osztjuk őket, mert ö, ez inkább az állomány szintjén fontos, nem annyira a fajta szintén, faj szintjén. És a tengeri hobbi horgászattal kapcsolatban adokat gyűjtünk a fogásokkal, a szabadon engedésekkel és a halok elpusztálásával kapcsolatban, tehát hogy a fogás után elpusztulnak-e. Aztán az eldobott hulladékkal kapcsolatban is adatot gyűjtünk. Ezeket az adatokat megpróbáljuk különböző országokra leosztani, ahol vannak adatok, és akkor a kihudásokkal is foglalkozunk az adatgyűjtéssel kapcsolatban. Tehát a lehető legjobb becséseket próbáljuk a különböző országokra megtenni, tehát rekonstruáljuk a fogásokat más országokkal kapcsolatban, akár hogy milyen arányban bocsátanak szabaton halakat, stb. Tulajdonképpen nagy százalékos rekonstrukciós adatunk vannak, tehát kizárjuk azokat, ahol 50%-kal nagy, 50%-nál nagyobb a rekonstrukció. Azután összehasonlítjuk a szabadidős horgászattal kapcsolatos hozzájárulási százalékhoz, és a kereskedelmi horgászat, a halászattal kapcsolatban is, és a fogásokat, és a hulladékot, tehát hal hulladékot, a szabadon engedéseket, stb. ezekkel összehasonlítjuk. Nos, akkor mit látunk ezek alapján? Ezek itt a tonna mennyiségeket mutatják, néha csak a kifogásokkal kapcsolatban, mert nem tudtuk figyelembe venni a kirakodással kapcsolatban, a különböző fajtákkal kapcsolatban a lazacoknál inkább a számokat vettük figyelembe, nem a tonna mennyiséget. Nos, a tengeri sögérnél azt látjuk, hogy 400-tól 2500 fölöttig vannak és itt láthatjuk a többi tőkehal és más halakkal kapcsolatban is, hogy milyen eredményeket értünk el, aztán az angolnának eléggé alacsony a száma, a makrélával kapcsolatban láthatjuk, hogy mik az arányok a kifogott halakat illetően, és a hobbi horgászattal által fogottakat illetően. Tehát azt látjuk, hogy 50 és 4500 tonna közöttről van szó, attól függően, hogy milyen fajról van szó. Nos, akkor megpróbáljuk összehasonlítani a különböző, itt százalékban láthatjuk a kirakodást, és akkor a, a szürke oszlopok az a kereskedelmi horgászhalászat, a feketék pedig a hobbi horgászat eredményei itt a biomassa hozzájárulást, aztán a kirakodásokat vegyük, veszük, vegyük, veszük figyelembe, és a tengeri sögérnél például 30%-at látjuk, és az, a, az angolnával kapcsolatban furcsa eredmény van, tehát azt hiszem, hogy azt a következtetéseket vonhatjuk le, hogy hát óvatosan kell ezeket értelmezni, tehát felhívom erre a figyelmet. Hogyha meg, hogyha megnézzük, akkor az állománynak az értékelésénél, felmérésénél, akkor valóban szükség van a, a hobbihorgászat figyelemre vétel, vételére is. Nos, akkor óva intünk a következő gondolatokkal kapcsolatban, tehát, hogy a torzulás lényeges nagyon sok állomány esetében. Tehát tulajdonképpen, amikor, és akkor, amikor megnézzük a hatást, akkor az csak indikatív. Tehát ahhoz, hogy igazából megértsük a hatást, akkor az egész állományt kell értékelni. Mert lehetséges, hogy a kisebb halak a halakat nem veszük figyelembe, a hobbi horgászat szempontjából, és ez más eredményeket tükröz akkor az állományokkal kapcsolatban. Tehát figyelembe kell venni az állomány felmérésben ezeket, de ugyanakkor nem jelzi azt, hogy a mortalitás aránya milyen. Láthattuk azt is, hogy az adatok között hatalmas különbségek vannak, ezért szükség van extrapolációra, e, és ezeket elsősorban a lehető legjobb tudásunkra kell alapozni a földközi tenger és a fekete tengerrel kapcsolatban láthatjuk, hogy az állományokat, amelyeket megvizsgáltuk, az az észak-atlanti óceáni területekben volt, és ezeket nagyon nehéz összehasonlítani a földközi tengeri kereskedelmi és hobbihorgászat eredményeivel. Megpróbáltuk számszerűsíteni a hobbihorgászat fogásait, de ezek azért mind feltételezések, és nagyon sokszor csak feltételezik, hogy a hobbihorgászat az lényeges részt jelent ezek között. Tehát azt hiszem, hogy itt is azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nem nincs elegendő adat. Ajánlásainkat illetően azt kell megfogalmazni, hogy hiányoznak az adatok, elsősorban a földközi tengeri, a fekete tengeri részen. Aztán a fogások azok jelentős részét jelentik a az eh, eltávolás, tehát a, hogyha eltűnnek fajok azok szempontjából, és ez hatással lehet a fenntarthatóságra, tehát ezeket is be kell venni az állomány értékelésbe. Aztán több eh, tájékoztatásra van szükség a visszadobott halakkal kapcsolatban, például a tengeri sügérrel kapcsolatban, a tengeri lazac piszránggal kapcsolatban, vagy más tőkehalal, stb. más halakkal kapcsolatban. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük, a balti tengerről fog beszélni a következő előadónk, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Nos, nagyon sokat hallottunk a sporthorgászat hatásairól, és ugye ennek az egyik legfontosabb aspektusa a halálomány kifogása, illetve biomassa kifogása az állományból, de vannak más környezeti hatásai is ennek a hatás, ennek a halászati tevékenységnek, ezekről szeretnék beszélni. Nyilvánvaló, hogy jó pár következménnyel, illetve hatással kell számolnunk. Az egyik a szelektív kifogás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos fajokat kiiktatnak az állományból, aztán vannak genetikus hatások is, de most itt csak a középső osztopra szeretnék összpontosítani, azaz a környezeti hatásokra. Ezek különböző méretben jelennek meg, helyi szinten, regionális, illetve határon átnyúló szinten. Nos, alapvetően megvizsgáltuk a szakirodalmat, ezeket átfésültük, ez a sporthorgászat környezeti hatásaival foglalkozik, aztán kockázatelemzést végeztünk, prioritásokat állítottunk föl, megnéztük, hogy melyiknek van nagyobb hatása, közepes, illetve alacsony hatása. Itt különböző kritériumokat alkalmaztunk. Az első a kockázat súlyossága, a nagyobb kockázat ugye nagyobb hatással jár, aztán megnéztük a területi eloszlást, hogy ez helyi szinten, regionális vagy nemzetközi szinten jelentkezik-e a hatás. A harmadik kritérium a visszafordíthatóság volt, tehát, hogy a hatás megfordítható-e, vagy sem, és végül az igazgatási, vezetési intézkedések komplexitását vizsgáltuk, megnéztük, hogy egyszerű intézkedésekkel orvosolhatóak-e, vagy korrigálhatóak-e ezek a hatások, vagy sem. Kihívásokba ütköztünk. Az első az az, hogy óriási szakirodalom áll rendelkezésre, ez azonban inkább a friss vízi halászatra, pecázásra vonatkozik, és ezeket nem lehet átültetni a nyílt vízi halászatra. Aztán A második nagy kihívás az volt, hogy nagyon kevés tanulmány méri igazából a következményeket, illetve a hatást, azaz hiányzik a tudás. A harmadik nagy kihívás pedig az volt, hogy nagyon nehéz a tengeri sporthorgászat hatását más antropogén források hatásától külön választani. Gondolok itt a szemétre, a zajszennyezésre, illetve a állomány, az állatállomány megzavarására. Gondolok itt például olyan emberi tevékenységekre, mint a szélerőművek fölépítése, amely mind fizikai, mind pedig zaj ártalommal jár. Ez azt jelenti, hogy új tanulmányokra van szükség, hogyha a döntéshozatalt, illetve a politikai irány kialakítását segíteni szeretnénk. Ahogyan mondtam, a kockázatokat ö, rangsoroltuk, a legnagyobb kockázat a, olyan következmény volt, amely súlyos hatással jár, nehéz megfordítani. Nos, először is a, nagyon sokan használnak élő csalit. Ez általános módszer, illetve megvan maga a háttérben húzódó gazdasági tevékenység. Nagyon-nagyon sok ilyen csalit beleengednek a tengerbe, és ez azt jelenti, hogy nem természetes fajokkal jelentkeznek a tengerben, és ezzel különböző betegségek is terjedhetnek. Ennek hatását a friss vizekben mérték, de a tengeri vizekben nem. Aztán ólom ö, kerül bele a tengerbe. Ez azt jelenti, hogy a, a horgászat során kiszabadul ugye a csal, illetve az ólom, és ez belekerül a tengerbe, ennek káros hatásai vannak, amelyet azonban nem térképeztek még föl. Aztán vannak közepes hatások, regionális, illetve nemzeti szinten jelentkeznek, az egyik a védett fajok járulékos kifogása, tehát hogyha az ember pecabotot használ, akkor néha más fajokat is kifog véletlenül, nem csak azt, amelyet célba vett. Néha ezeket vissza lehet engedni a tengerbe, de sajnos néha ezek a, az adott faj elhalásához vezetnek. Aztán vannak olyan hálók, amelyek szintén bizonyos olyan fajok kifogásához vezetnek, amelyek védettek, és természetesen néha véletlenül tengeri emlősöket, vagy pedig tengeri madarakat is elfognak. Aztán, ahogyan elmondtam, nagyon sokan élő csalét használnak, és ezek természetesen megzavarják a tengerben levő egyensúlyt, illetve illetve a tengeri madarak táplálék szerzésére is befolyással vannak. Aztán vannak alacsony környezeti hatások. Alacsonyak azért, mert helyi szinten jelentkeznek, megfordíthatóak, és könnyű őket helyi szinten kezelni. Az egyik a az, az, amikor a pecás, a horgász kimegy, és meg, saját maga keresi meg a csalit. Aztán a szemét, de nagyon sok szemét kerül a tengerbe, nem csak a pecások állnak ennek a hátterében. Aztán a horgászfelszerelés elvesztése, az összegabajodó hálók, illetve a műanyag eszközök belekerülnek a tengerbe. Ugyanígy a hajózás miatt esetleg a, a tengerfenék sérül, vagy másképpen érintve lesz. Ezen kívül zajártalommal is számolni kell, valamint zavaró, zavarja a környezetet, a horgász megjelenése, például gondolok itt a különböző tengeri madarak fészek rakására vagy szokásaira. Aztán természetesen a, az, a járás, a séta, illetve az autózás is megzavarja a tengerparti élőhelyeket. És végül a cigonyhorgászat is nagy és bizonyos zavaró hatásokkal járhat. Ezek különbözőképpen érintik a tengeri környezetet. Tehát, ahogyan elmondtam, a sporthorgászat különböző hatásokat vált ki, ezeket mérjük, betegségek jelentkezhetnek, patogén vagy nem, nem természetes fajok megjelenése egy adott élőhelyen. Ezek nagyon gyakran nehezen visszafordítható hatások. Aztán összefoglalásképpen azt is el kell mondani, hogy nagyon sokszor hiányosak az információnk. Úgyhogy ajánlásaink a következő. Valóban nagyobb mértékű információra van szükség, hogy megnézzük, hogy milyen hatás vált ki a sporthorgászat, és ezeket meg tudjuk különböztetni más antropogén hatásoktól. Illetve megfelelő igazgatásra, szabályozásra van szükség, amely igazodik a helyi és regionális tulajdonságokhoz, illetve jellemvonásokhoz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Merci beaucoup, monsieur Strello. Köszönöm szépen. Most pedig mindkettőknek adok kb. 10 percet arra, hogy a végkövetkeztetéseket levonják. Rendben lesz ez így? Jó, hát akkor folytatnánk hogyha ez megfelel önöknek is. Akkor én folytatom, és Kéránnal együtt fogom ezt most előadni. Sokat hallottak már, úgyhogy egy kicsit befejezném, összefoglalnám azt, ami eddig elhangzott a projekt kapcsán. Néhány ajánlásunkat szeretném ismertetni, és azt, hogy hogyan látjuk a jövőt. Sokat hallhattunk már arról, hogy mennyire fontos a tengeri hobbi horgászat. Ennek nagyon fontos szociális és gazdasági hatása van. Majdnem 9 millió ember foglalkozik ezzel éves szinten. Hatalmas a gazdasági hatása is. 10,5 milliárd euróról van szó, és kb. 100 ezer munkahelyhez van köze. Tehát van, ahol nagyon kicsi a hatása a tengeri élőlényekre, más halfajoknál viszont sokkal magasabb hatása lehet az állományokra. Fontos a környezeti hatás, de ezt elég nehéz egyébként számosítani. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet hogy milyen hatása van a részleges megélhetési horgászatnak. Nos, hát ezt nehéz így definiálni, be kell osztani most, vagy kereskedelmi szempontokat veszünk, figy- veszünk figyelembe, vagy pedig a hobbi a hatásokat, de talán az pozitívan értékelhető, hogy mind a két oldalon megjelenthet az adatok között. És itt át is adnám a kollégámnak a szót. Én viszont azt szeretném megismételni, amit már elmondtunk az ajánlásainkkal kapcsolatban. Nagyon röviden. Önök is láthatják azt, hogy hatalmas a gazdasági hatása ennek a területnek. Úgy gondoljuk, hogy a hobbi horgászatot külön szektorként kellene kezelni a mezőgazdaságon belül, a kereskedelmi halászat mellett, és nagyon fontos az, hogy milyen fejlesztési hatásai vannak. Azt is ki tudtuk mutatni, hogy elég magas hatása lehet az állományokra is, a hobbi horgászatnak, tehát nagyon fontos az, hogy az állományok felmérésénél, a fenntarthatóság biztosításánál ezt is figyelembe vegyük. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi rendszer az adatgyűjtés szempontjából a különböző fajokra nézve nem mindig a legértelmesebb, mert óriásiak a különbségek a különböző állományok között. Nem gondolom azt, hogy óriási lenne a költségkülönbség a sok hal fajtára kiterjedő adatgyűjtés, illetve a néhány fajra kiterjedő adatgyűjtés között, ezért ez az első sokkal hatékonyabb lenne. Fontos az is, hogy minél több fajt bevonjunk az adatgyűjtésbe, és ezt rendszeresen tegyük meg, főként a Fekete-tenger és a Földközi-tenger tekintetében. Arra is rámutattunk, hogy nagyon sok turista foglalkozik hobbihorgászattal, ennek gazdasági hatásai is vannak. Olyan területek, ről beszélünk, amelyek úgy egyébként nagyon szegény területek, főként ilyen tengerparti elhagyatott területekre gondolok. Ezért lenne nagyon fontos az adatvédelem, illetve az adatgyűjtés, és van már néhány olyan tanulmány, amely rámutatott arra, hogy milyen pozitív hatásai lehetnek a hobbi horgászatnak. Ami pedig a többi szempontot illeti, én azt gondolom, hogy az emberi dimenziót nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Fontos a biológiai, a gazdasági, a szociális hatás felmérése. De azért ezt sokkal szélesebb kontextusban kellene kezelnünk. Nagyon-nagyon sok előnyös hatása van a tengeri hobbihorgászatnak, tegnap volt egy workshop, és ott láthattuk azt, hogy mennyire sok szociális és jóléti vagy kikapcsolódási hatásai vannak, akár a kikapcsolódás, akár a fizikai, tehát a sporttevékenység, akár a környezetvédelmi hatások, vagy a közösségépítés szempontjából. Ezeket kellene valahogy számosítanunk, mérhetővé tennénk fontos lenne az, hogy jobb adatgyűjtést tudjunk biztosítani néhány faj tekintetében, csökkentsük a pusztulási adatokat, és meg kell tudnunk különböztetnünk a különböző antropogén hatásoktól a hobbihorgászatbeli hatásokat. És úgy gondolom, hogy nem kellene külön kezelni ezt a területet, mert nagyon nehéz ugye jogi szempontból definiálni. Ugye mindig vagy kereskedelmi szempontokat veszünk figyelembe, de itt nem csak erről van szó, de fontos az, hogy a mintavételi programjainkban is megjelenjen ez az aspektus. következő lépések, az előttünk álló feladatok szempontjából én azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek és az ajánlásnak minden bizonyal lesznek hatásai a Halászati Szakbizottság jövőbeli munkájára. Norika Nikolaj is egy jelentést készít erről a témáról, Hobbi Horgászat az Európai Unióban címmel. Én úgy gondolom, hogy mi mindenképpen támogatni fogjuk őt ebben a tevékenységében Európa szerte nagyon jó szakértőink vannak, és természetesen nagyon szívesen segítünk bármiféle kérdéssel kapcsolatban, és általában támogatjuk az önök munkáját. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon érdekes, nagyon jó prezentációt hallhattunk. El kellett menne, menjen az elnök, én fogom most őt helyettesíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és ez egy állandó vita, amely arról szól Európai Uniós szinten, hogy a hobbi horgászatot hogyan tudjuk az európai jogszabályokba beleilleszteni, és ha igen, akkor azt hogyan tegyük meg. Ezért volt nagyon érdekes önöket meghallgatni. Csak néhány szót szeretnék még elmondani, és aztán átadom a szót a kollégáknak. Nagyon örülök annak, hogy most legalább megpróbáljuk a hobbi horgászatot valamilyen formában az északi tengeri tervbe beépíteni, erről majd minden bizonyal a kollégák többet fognak mondani, és nagyon örülök annak is, hogy ennyire jó szociális kikapcsolódásbeli hatásai vannak a hobbi horgászatnak, sporthorgászatnak. Svédországban például ez egy hatalmas biznisz is egyben, és nagyon nagy lehetőségek rejlenek benne, új munkahelyeket tudunk ezen keresztül teremteni. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy őt meghallgathattuk. Szántos úr következik. Köszönöm szépen. szeretném megköszönni a felszólalóknak ezt a nagyon komplett képet, amelyet lefestették, rá, lefestettek, és nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, jók voltak a végkövetkeztetések és az ajánlások is. Remélem, hogy mindennek hatása lesz majd arra a saját kezdeményezésű jelentésre, amelyet itt ebben a szakbizottságban dolgozunk most éppen ki. Elképesztő az, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a félig hobbi tevékenységben, amely egyébként szerintem nagyon is kereskedelmi tevékenységként fogható fel. Hatalmas ismeretek gyűltek össze önöknél azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásai vannak a horgászatnak, de hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy hány hajó vesz részt ebben a munkában, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy ez a fajta hobbi horgászat azért nagy hatással van. Akár 12 ezer hajóról van szó csak Görögországban, 7 ezer hajó Portugáliában foglalkozik hobbi horgászattal, és még sincs semmiféle definíciónk ezzel a szektorral kapcsolatban. A hobbi horgászat és a megélhetési halászat vagy horgászat mindig is meg fognak majd maradni, nem fog ez eltűnni, szociális és gazdasági hatása pedig nem hagyható figyelmen kívül. Ezért gondolom azt, hogy gazdasági szempontból, munkahelyteremtési szempontból is figyelembe vegyük ezt a szektort. Hiszen itt fog maradni, nem fog eltűnni, Természetesen, hogyha hagyományos horgászattal vagy halászattal összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy milyen hatásai vannak. Én úgy gondolom, hogy ezt a szektort is be kellene venni a tengeri, a tengerkezelési tervekbe. Ezek a hobbi horgászok bizonyos fajta horgokat, illetve hálókat alkalmaznak, Önök pedig nagyon fontos feladatot végeznek, megpróbálják megbecsülni, hogy milyen fogás arányokról beszélhetünk. Nagyon fontos az, hogy ezt lássuk, és beépítsük a kifogott mennyiségek kalkulációjába. A hobbi horgászat, önök jól ismerik ezt a területet, szintén halászati vagy termékeket forgalmaz, úgyhogy ilyen szempontból kereskedelmi tevékenységként fognám fel. Ami pedig a kvótákat illeti, a kifogható maximális mennyiségeket, Ebből, szem, ebből a szempontból az Európai Bizottság felé kellene ajánlásokat megfogalmazni, és én remélem azt, hogy amikor megállapítják a maximális kifogható mennyiségeket, akkor a hobbi horgászok által kifogott halálományokra is, tehát ezeket is belekalkulálják. És nem tudom, hogy a kutatók mennyire veszik mindezt figyelembe, mindezt, hiszen a hobbi horgászat növekedőben van, és ezért mindenképpen a jövőben figyelembe kell venni a halálományok kezelési terveiben. Ami pedig az adatgyűjtést illeti, vannak olyan országok, ahol megfelelő az adatgyűjtés, máshol viszont ez nincs meg. Ezt tudnunk kell ahhoz, hogy pontosan lássuk a helyzetet. Most pedig szeretnék önöknek gratulálni a nagyon jó jelentésért, és azért, hogy ennyire átfogóan tudják kezelni ezt a területet. Gratulálok, és köszönöm szépen. Köszönöm, Troduszt asszony. Ganz vielen Dank, Linnea. Nagyon nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek ezt a munkát. Ugyanis nagyon sok lényeges információt kaptunk tőle, sokat fog segíteni a jövőbeli munkákban. Az önök jelentésében hiányzik valami, ami Németország számára jelentőségteljes lesz. Ugyanis nálunk megvannak a hobbi horgászok, ez a turizmussal kerületébe tartozik, mégis a gazdasági minisztérium foglalkozik vala, vele. Tehát itt probléma van. Én úgy látom, hogy nagyon sok hobbi horgász úgy érzi, hogy ők tulajdonképpen termelést folytatnak, tehát ilyen módon a halászati minisztériumba tartoznának, alá tartoznának, tehát akkor őket itt kellene megvédenünk. És akkor ez nagy konfliktust jelent világos számunkra, hogy a halászati bizottságban ki kell jelentenünk, hogy az ICE is támogatjuk, tehát hogy a pontyok telepítését csökkenteni kell. Nyilvánvalóan ez kártérítést jelent, nem csak a hivatásos halászflottáknak, hanem a hobbi horgászoknak számára is. Ugyanakkor a halászati minisztérium azt mondta, hogy ez nem hozzájuk tartani, tartozik. Tehát ezt világosá kellene tenni. Van még más is. A legtöbb hobbi horgász nagyon is figyel a környezetére, és megvédi a környezetét. A német horgász szervezet gondoskodik arról, hogy a halakat visszaengedik azért, hogy az állományokat fenntarthassák. Ugyanakkor az északi tengerben vannak vonóhorgos halászhajók, akik azért kapnak pénzt, hogy, hogy visszaengedjék a halakat. Ezt a kérdést is világosá kell tenni. És én felhívom az összes minisztériumnak a figyelmét, hogy szükség van arra, hogy világos rendelkezés legyen, hogy hogy lehet előrelépni. Nyilvánvalóan a hajók kapitányai számára azt jelenti, hogy sok pénzt vesztenek. De tulajdonképpen akkor is kapnak pénzt, hogyha a hajójuk már a vashulladék temetőbe kerül. Tehát, hogyha a parlament támogatná ezt a gondolatot az északi tengerrel kapcsolatban, az segítene. Na most akkor nem tudom, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Na most a balti tengerrel kapcsolatban, és itt a kollégámra nézek, nem igazán látjuk a helyzetet lehet, hogyha világosan látnánk, akkor másként léptünk volna. És itt, itt térek rá az utolsó gondolatomra. Tudjuk, hogy a tagállamokban kik a felelősség, de az nem elegendőek az adatok, és már évek óta kérjük ezeket az adatokat az EMFF-től azért, hogy a, a tudósok elvégezhessék a munkájukat. De újra és újra ugyanaz történik, azt látjuk, hogy nincsen elegendő adat, és ezt én botrányosnak tartom. A tagállamokban erre figyelniük kellene. Jó, cool, úr. Nagyon szépen köszönöm. A német helyzetet a kolléganő világosan vázol, felvázolta. Szeretném megköszönni a szakértőknek, hogy igazán semleges, objektív beszámolót tartottak. Nagyon sokat segít ez. Az extrapoláció illetően ami azt mutatná, hogy kik foglalkoznak a halaszok, halászattal, e, még mindig nem elegendő. Szeretném épp ezért e, a kollégáknak azt mondani, akár Németországról, akár más országokról van szó, hogy sokkal több adatra van szükségünk, hogy e, pontos tájékoztatást tudjunk adni tehát azt is látnunk kell, hogy az idevágó politikákat, azokat megvál, megvalósítják-e. Nagyon sokszor hiányzik az információ. A szabadidős horgászat, amely, vagy a turizmussal kapcsolatos horgászat, az nem tartozik nyilvánvalóan a kereskedelmi bevételek, nem járul hozzá a, a kereskedelmi bevételekhez, és nyilvánvalóan ezért szükség van olyan rendelkezésekre, amely, amelyek a különböző országokban megvalósíthatók a gyakorlatban. A kvótákat a, a különböző szakpolitikai területeken meg kell határozni, és azt is, hogy, hogy milyen fajta jutalmazási rendszert alakítanak ki. Tehát, hogy például, hogyha e, egy hajót e, e, nem lehet már bizonyos célokra használni, akkor valószínűleg vissza kell fizetni a támogatást. Aztán a, a kereskedelmi halászatot illetően szürke zónáról beszélhetünk, a turista célú halászat, vagy a, a kézműves halászat, stb. Parancsoljon. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját a hozzászóló, ezért nem lehet lefordítani, amit mond. Jó, elnézést kérek. Nyilvánvalóan itt tévedésről van szó, de valamiről azt mondjuk, hogy nem ez áll fenn, és aztán azt mondjuk, hogy mégiscsak ez a helyzet. Épp ezért a hobbi horgászattal kapcsolatban sok kérdés felmerül, és szükség van, lenne egy olyan rendelkezésre, amely eh, nem eredményezi azt, hogy bizonyos horgászokat akár még börtönbe is eh, zárhatnak. Na, itt ugye megint lecsap a nagy testvér. Tehát megpróbálunk eh, nem szatirát csinálni belőle, de sokszor előfordulnak olyan dolgok, amelyek elképzelhetetlenek. Tehát akár 20 év börtönbüntetést is kaphat az ember, hogyha bizonyos halakat kifog. Épp ezért nem nem szabad figyelmen kívül adni, hogy egy undorító szokásért, mint a horgászat, az ember börtönbüntetést kaphat. És a Brexit is ide kapcsolódik. Köszönöm szépen. Nos, eh, az ön hozzászólása mindig mosolyt szal az eh, arcunkra. Köszönöm szépen. Ez röviden szeretnék eh, hozzászólni. Láthattuk, hogy a jelentés kapcsán a legnagyobb probléma az adatok hiánya. Azt mondtuk, hogy több mint 50%-a ezeknek az adatoknak becsült adat. Ne felejtsük el azt sem, hogy e, a különböző állományokkal e, kapcsolatban vannak fontosabb adatok, mint a hobbi horgászat. Parancsoljon, Biba asszony! Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni az összes jelentéstevőnek mindazokat az információkat, amiket hallhattunk, és elnézést kérek, mert kicsit később értem csak ide, nagyon nehéz volt a forgalmi helyzet itt Brüsszelben. Ami az Európai Uniós szintű hobbihorgászatot illeti, elhangzott az, hogy nagyon nagy a hatása, és az az egyik fő probléma, hogy nincsen elegendő adatunk. Nekünk az ALDE részéről egyik fontos feladatunk az, hogy ezt az aspektust, vagy ezt a szektort is beépítsük a jelentéseinkbe. Nagyon fontos az adatok kérzése, és látjuk azt, hogy az erre vonatkozó adatokkal kapcsolatban nagyon nagy hát ilyen ellenállásba ütközünk. Nagyon fontos tehát az, hogy figyelembe vegyük a hatását, és ezzel kapcsolatban az én kérdésem a következő. Mit gondolnak, hogy a jövőben a hobbi horgászat hogyan fog viszonyulni a profi halászathoz? Ezt azért is kérdezem, mert az elmúlt évek során megvalósult ugye a nagy halászati közös halászati politika reformja, és hogy gazdasági szempontból is fenntartható maradjon a szektor, az nagyon fontos szempont a környezeti és a szociális szempontok mellett. Az egyik legnagyobb probléma a kvóták kérdése, mert bizonyos fajok tekintetében ezek állandóan csökkennek. És hogyha a szektorba még beépítjük a hobbi horgászat hatását is, akkor hogyan gondolják önök azt, hogy a professzionális halászat, amely számunkra rendkívül fontos, milyen, hogyan fog viszonyulni a hobbi horgászathoz. Mi mindig is azt mondtuk, hogy miután kevés a kvóta, ezért segíteni kell a halászokat, különböző európai alapokon keresztül, európai programokon keresztül, hogy minél inkább diverzifikálni tudják tevékenységüket, és ki tudják azt egészíteni, hiszen ez egy nem csak stratégiai fontosságú szektor az Európai uh, Unió szempontjából, hanem fenntartható is kell, hogy maradjon. Figyelembe vették -e ezeket a gondolatokat, amikor uh, elkészítették a tanulmányukat, uh, Láttuk a pozitív hatásokat, láttuk a negatív hatásokat is, de engem az érdekel, hogy figyelembe vették-e vajon, én nem hallottam ezt ki az önök előadásából, hogy milyen negatív hatásai vannak a hobbi horgászatnak. Például a hal, tehát a horgászati termékek árának alakulása szempontjából, hiszen tudjuk, hogy a hobbihorgászok is eladják a termékeiket az éttermekre, vagy akár a piacon is, tehát igenis, és hatása van ennek arra a professzionális halászatra is, amely viszont ebből él. Nagyon fontos lenne tehát az adatgyűjtés, de ez nehéz, és nagyon nehéz azt látni, hogy ennek milyen hatása van vajon az árak alakulására. Természetesen most még csak a kezdet-kezdetén vagyunk, de azért engem érdekelnének ezek az aspektusok is. Vannak-e információik erszekre a kérdésekre vonatkozólag, vagy egyáltalán elgondolkoztak-e ezen, hiszen számunkra mindig is az volt a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni a halászati szektort, hiszen fontos, hogy ők meg tudjanak élni abból, amit csinálnak. Köszönöm szépen. Köszik úr. Nagyon szépen köszönöm. Gondosan meghallgattam, hogy mit mondtak az előadók. Nagyon sok érdekes információt kaptunk. Ugyanakkor nagyon sok a bizonytalanság is, hiszen a kutatások, a kutatók azt mondják, hogy további információra van szükség ahhoz, hogy egy teljes képet kapjunk. De hát erre szükség van, mielőtt politikai lépéseket tehetünk. Meg kell vitatnunk ezeket a kérdéseket, mint például az északi tengeri tervben a hobbi horgászat kérdését az azt jelent, az, hogy nincsen elegendő információ, a gátolja az, hogy Európában döntéseket hozhassunk. Németországban például hallottuk, hogy a horgászoknak a pontjal van gondja. De a, a kereskedelmi halászattal kapcsolatban is nehéz döntéseket hozni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket felvessük a több éves tervek során folyt, azokkal kapcsolatos eszmecserékben hogyha ezt beépíthetjük az alapjogszabályokba, akkor az nagyon fontos lenne, ugyanis egyetlen meghatározás, egységes meghatározások lennének, és nem kellene állandóan visszatérni rájuk. Ugyanis úgy tűnik, hogy ma különböző meghatározásokat használunk, épp ezért szükség van egy egyszerű definícióra, mert akkor sokkal könnyebb lenne ezekkel dolgozni. A jogi ügyeket is sokkal könnyebbé tenni ez. Köszönöm szépen. Most akkor a szakértők kapnak szót. Nagyon sok kérdés volt. Kérem, hogy fogják össze a válaszaikat, azért, hogy mindegyik kérdésre választ tudjanak adni, tehát, hogy hogyan tudunk ezekkel kapcsolatban megoldásokat találni. Parancsoljanak! Azt hiszem, hogy megpróbálom összefoglalni, összefogni ezeket a dolgokat, hiszen sokan sok problémát emlékeztek, elsősorban az adatokkal kapcsolatban. Én is említettem ezeket a problémákat, ugyanakkor vannak olyan területek, ahol vannak adatok, van elegendő adat, és ahol a hobbi horgászat és a kereskedelmi horgászatot, például a tengeri sügér esetében aztán a, a hobbi horgászatnak az irányításával kapcsolatban, és a lazacsal és a tengeri Prisztránkkal kapcsolatban már van elegendő adat, de hát, mint mondtam, vannak más területek, ahol viszont nagyon kevés az adat, épp ezért az adatgyűjtés nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a fontos a, a, azokkal a hobbihorgászokkal is foglalkozni, akik eladják a fogásukat. Ugyanis a kereskedelmi halászattal kapcsolatban vannak szabályok, akik a, nyilván a hobbi horgászokat illegális horgászoknak fogják nevezni, és fordítva. Tehát fontos, hogy mind a két tábort figyelembe veszik, vegyük, ugyanis a két ágazat között ez problémát jelent. Tehát vannak olyanok, akik nem kereskedelmi halászok, akik nem hobbihorgászok, hanem illegális halászok, horgászok, ki nem lehet őket másként hívni. Tehát nagyon fontos a jövő szempontjából, hogy megvizsgáljuk az olyan országokat, mint Amerika, az Egyesült Államok, ahol Ausztrália és Új-Zéland, ahol békében egymás mellett él a hobbihorgász és a kereskedelmi halász. Tehát fontos tájékozódnunk azért, hogy lássuk, hogy mi milyen megoldásokat találhatunk. Így legalább láthatnánk, hogy mi működik, és mi nem működik más területeken. Épp ezért nagyon fontos, hogy erről is tudjunk. Az irányítást illetően méltányosan, tisztességesen, fermódon kell gondolkodnunk, azért, hogy mindkét oldal mind a két fél, az érdekelt felek, azok elégedettek legyenek hogyha megvizsgáljuk az Egyesült Államokat, Ausztráliát, azokat a példákat, hogy ők hogyan határozzák meg a kvótákat, a bérelt hajók számára, és a többi. Tehát mindezek olyan gondolatok, amelyek a, a kezelés, az irányítás szempontjából fontosak lennének. Tehát fontos, hogy a biológiai fenntarthatóság és az érték létrehozás kérdését mindig figyelembe vegyük. és és foglalkozunk a legrosszabb helyzetben lévő területekkel is. Újból megfogalmazom azt, hogy meggyőződésünk az, hogy a tisztességes, méltányos irányítás az magában foglalhatja a környezetvédelmi aspektusok mellett a hobbi horgászatot is. Az egységes meghatározást illetően van, van ilyen, amely egy kicsit más, mint a jogalkotó megfogalmazása a jogalkotó az a hobbi horgászatot a e, kereskedelmi halászattal szembeállítja, mi pedig sport e, vagy e, hobbi horgászatra gondolunk. De például Norvégiában magasabb fogási határok vannak, amit még értékesíthet a horgász tehát nem számít kereskedelmi mennyiségnek még. De azt hiszem, hogy találhatunk egységes meghatározást, és sok időt töltöttünk ezzel a munkánkban, és ennek a jelentésnek kapcsán is. I would, yeah, Estanis, I'm sorry. Uh, just two, two things to add, because we were asked for... Még két dologgal egészíteném ki, hiszen egyszerű kérdéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy mi legyen a következő lépés. Egy dologgal szeretném ezt kiegészíteni. Egész egyszerűen el kell ismerni ezt az ágazatot. Tehát tudatosítani kell azt, hogy van itt egy óriási erőforrás, ez az első legfontosabb dolog, a második pedig a közös halászati politika alapelve, ami azt kéri, hogy hatékonyan alkalmazzuk az zöld erőforrást. Tehát itt hatékonyságról van szó, illetve az erőforrások felhasználásáról. Egyszerűen rá kell mutatni arra, hogy itt óriási erőforrás áll rendelkezésre, és ezt figyelembe kell venni a szakpolitika kialakításakor. Igen, nézzük a első kérdést, hogy milyen, hány hajóról van szó itt olyan kereskedelmi hajókat mutattunk be, amelyeket regisztráltak. Mi nem azt mondjuk, hogy ha van, hogyha ez a szektor egyáltalán létezik, akkor tulajdonképpen ugyanazokról a hajókról beszélünk, a 0 és a 6 méter közötti hajókról. Nagyon sok ilyen hajó tevékenys, végzi ezt a tevékenységet. De benne vannak egyébként már ezek a kereskedelmi flottában is, de az információk, amelyek rájuk vonatkoznak, nagyon alapvető dolgokra terjed csak ki, és nagyon kevés ez az információ. Ezért fontos számunkra az, hogy lássuk, hogy melyek azok a hajók, amelyeket használnak a hobbi ö, horgászatban is. Hogyha a tagállamok mindent megtesznek az adatgyűjtés területén, de azért látni kell azt is, hogy milyen nehézségek vannak. Egy nagyon konkrét példát szeretnék mondani. Például Görögországra van. Látni kell azt, hogy hány szigetről van szó, hová mennek horgászni a hobbi horgászok, vagy halászni. Hogyha fel akarjuk mindezt mérni, akkor tudnunk kell azt is, ez nagyon nehéz feladat. Persze lehet egy kicsit többet tenni, de ugyanakkor ez rendkívül nehéz lesz, nagyon nehéz lesz mindezt felmérni, és számokban, adatokban összegyűjteni. Világos az is, hogy itt Európai Uniós szinten nincsen még definíciója a félkereskedelmi vagy félig önfenntartó horgászatnak, és ez problémát jelenthet. Én viszont azokra a témákra szeretnék most utalni, ami a hobbi horgászat és a kereskedelmi halászat horgászat között húzódik meg. Milyen konfliktusról is beszélünk? Ugye gyakorlatilag két szektor verseng ugyanazokért a halakért. Ez területi szempontból valamilyen kezelést igényel. Én gyakorlatilag azt szeretném elmondani, hogy az integráció igenis is létezik a hobbi és a kereskedelmi halászat között. Az, hogy a hobbi horgászok eladhatják-e vagy sem a termékeiket, az megint egy más kérdés. És hogy ennek milyen hatása lesz az árak alakulására, annak a megállapítása szempontjából azt is fontos látni, hogy itt a halászati, vagy tehát a tengeri termékek iránti keresletnek egy részét bizony a hobbi horgászatból fedezzük nagyon hasonló ö, minőséget tudunk biztosítani, és persze nagyon nagy az interakció a két szektor között. Ennyit szerettem volna elmondani. Lezárta a válaszait? Rendben. Köszönöm. Rótosz asszony. Igen, annyit szeretnék kérni. Gizi úr kérdésére reagálva, hogy nagyon fontos, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, hogyha a sporthorgászatot ez alatt a szakpolitikai terület alatt irányítani akarjuk. So, um, I, I feel that we should be looking at... Nos, igen, ahogyan elmondtam, a sporthorgászat, illetve a kereskedelmi horgászat kérdését össze kell vonni, és mind a kettőt kezelni kell a szabályozásban. Ez a válasz. Igen, azt hiszem, hogy ez egyértelmű, mondja az elnök. Még egy kiegészítés, hogyha megengedik. Természetesen mivel sporthorgász is vagyok, ezért mindig két szív dobog a melkasomban. Igen a válasz. És természetesen mindig ott van a veszélye annak, hogy azonnal szabályozás alá esik a sporthorgászat, és irányítási intézkedéseket fognak hozni, ettől mindenki tart egy kicsit igen, szükség van tudásra, csak így lehet szakpolitikai döntéseket hozni, tehát tudni kell, hogy mi történik. Másrészt azonban a pozitívum, hogyha bevesszük ezt a sporthorgászatot a vezetési tervekbe, az az, hogyha például az egyik halálomány gyorsan fogy és azonnali reakcióra van szükség, intézkedésekre, vezetési intézkedésekre van szükség. Hogyha ez nincs benne a vezetési tervben, akkor az a politikai folyamat, amely ezt az egészet be tudja indítani, határon átnyúló vezetési eljárások elindítása nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe. Úgyhogy ezért ezért igen, azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó, hogyha bevesszük a vezetési tervbe ezt az ágazatot, de próbáljunk odafigyelni, az ágazat specifikumaira. Elnök Kuhn úr következik, tessék megadom a szót. Köszönöm szépen. Strénen úr által elmondottakra reagálnék. A tagállamok reagálhatnak erre, hiszen ugyanezt történt egy korábbi esetben. Ami a vezetési tervet illeti, meg kell nézni, hogy ez működik-e önállóan, avagy a bizottságnak további lépéseket kell tennie. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés. Hogy ez benne van-e az alaprendeletbe, avagy sem. És még egy kérdés, ami az ICS definíciót illeti, általánoságban a sporthorgászatra vonatkozóan, hogy itt most turizmusról legyen szó, vagy másról, az mindegy. Nem tudom, hogy jól értettem-e. Itt az szerepe, hogy csak személyes felhasználás céljából történő halászat, pecabotokkal, ez egyértelmű, tehát ebből kizárják a hálókat, és így tovább. Ebben egyetértünk? Tehát csak szigonyal vagy pecabottal lehet ebben az esetben horgászni? Igen. A válasz igen. Elnök, van-e még kérdés? Tessék, Úrike. Igen, szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, viszont szeretném kihasználni, hogy itt vannak a köreinkben, hiszen még van időnk. Az északi tengeri irányítási terven dolgozunk. Hogyha megnézzük a tanulmányokat, akkor úgy tűnik, hogy az északi tenger és a balti tenger esetében sikerült eredményeket elérni. Nem tudom, hogy akkor miért, miért jelentkeznek problémák más vezetési tervekben, ahogyan Gizek úr és eh, Kún úr is elmondta. A problémát a gyors reakció jelenti. Nem akarunk problémát, nem akarunk problémákat létrehozni, szeretnénk megfelelően megszervezni a, a, az állományt annak érdekében, hogy a jövőben sem ütközzünk problémákba. És erre lehetőség kell, hogy legyen a sporthorgászat terén, vagy annak keretében. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte, vagy sem. Nem, ez nem hiba egyáltalán. Valóban igaza van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfelelő adatokkal rendelkezünk, és így az állományt irányítani, vezetni tudjuk. Tehát gyűjtsünk be adatokat a kereskedelmi halászati tevékenységről, nézzük meg a kifogási számokat, nézzük meg, hogy mi a helyzet a fenékvonóhálókkal, és így tovább. Tehát valóban megfelelő tanulmányokra, kutatásokra van szükség, és csak így lehet kezelni ezeket. hogyha most nem nézünk szembe ezekkel a problémákkal, akkor később majd vezetési gondok lesznek, úgyhogy valóban igaza van. Már tíz éve gyűjtenek például bizonyos halfajokra adatokat a kollégánk, és ez nagyon is hasznos. Tehát valóban be kell vetni, venni ezeket a vezetési tervbe, de föl kell ismerni azt is, hogy mindemellett rendszeres adatgyűjtésre van szükség. Elnök, rendben, köszönöm szépen, köszönjük szépen a szakértőknek azt, hogy eljöttek, és eléggé egyértelmű, részletes választ adtak a kérdéseinkre. Remélem, hogy a kollégák elégedettek. Az eszmecserével köszönöm szépen, és ezzel le is zárom a vitát. Köszönöm. Tapsot érdemelnek. So thank you. We move to the next item on the agenda, and that's... Köszönöm. Lépjünk tovább. Következő napi rendi pont. Koordinátorok ajánlásai. Ezt körbeadjuk és írásban fogadjuk el. A következő ülés november 21-e, KED, illetve 28-a KED. Köszönöm szépen a részvételt, és ezzel lezárom az ülést. Köszönöm.